bizottság munkáját, akiknek az erőfeszítései nélkül nem lett volna, nem jutott volna siker a környezetnek sem. Köszönöm, miniszter úr, és eh, most a biztos urat, Réne urat, illetve a jelentéstevőt, eh, hogy fáradjon az asztalhoz, eh, hogy Necsász úrral együtt aláírhassuk a vonatkozó dokumentumokat.

Kedves kollégák, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Vannak-e kifogások ezzel kapcsolatosan? Nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet ebben a formában elfogadtuk. És akkor most a napi rend szerint következik a tanács és a bizottság nyilatkozatai, a G20-as csúcs következtetései, úgyhogy megadom Péter Necsász úrnak a szót a tanács nevében. pane prezidente eh, vážené paní poslankyně vážení páni poslanci Köszönöm, eh, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselők! 2009. április másodikán az állam és kormányfők a G20-ak keretében találkoztak Londonban